Foglaljanak helyet, hölgyem és uraim! Kedves kollégák! Tíz nappal azáltal, hogy a Haiyan Typhoon több mint 300 km órás sebességgel elpusztította a Fülöp-szigetek egy jelentős részét, több százezer túlélő helyzete továbbá is drámai, ismerik önök is a képeket, emberek, akik nem jutnak ivóvízhoz, él, ivóvízhoz, élelemhez, és szabadban töltik az éjszakát. Elkezdődött a segítségnyújtás, de hát el kell, hogy mondjam, hogy a katasztrófa által pusztított területek időnként még nem élhetőek. Elképesztő, elképzelhetetlen káosz uralkodik ott vannak a segítők, akik romokkal küzdenek, és továbbra is számtalan embert hiányulnak, újra és újra halottakat találnak, túlélésért küzd szinte mindenki. Az ország rászorul a külső segítségre, a nemzetközi közösségnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az embereknek most azonnal segítsen, amilyen gyorsan csak lehet ahhoz, hogy felépítsük a városokat, falvakat, vagy felépítsük a városokat, falvakat, rászorulnak a szolidaritásunkra. Az Európai Unió, mint humanitárius, mint pedig hosszú távú támogatást kilátásba helyezette, de azt gondolom, hogy a drámai helyzetből kiindulva többet kell tennünk. 11 millió emberről beszélünk valójában, olyanokról, akiket érintenek a tájfunk következményei. Drámaiak a számok. 660 ezer ember veszítette el a házát, hajléktalanné vált szó szerint. A nemzetközi vörös karaszt adatai szerint még mindig 200, még 22 az ember hiányzik. Önök is olvasták a különböző számokat, tehát messze 2500 fölött van a halottak száma, de a segélyszervezetek azt is állítják, hogy biztos, hogy a végső szám sokkal magasabb lesz. Most pedig az Európai parlament nevében szeretném az érintetteknek elmondani, hogy parlamentként mindent elkövetünk, amire képesek vagyunk, hogy segítsünk az ország újjáépítésében. Hölgyeim és uraim, azt hiszem önök is osztják az én érzéseimet, a szolidaritásról van szó, szolidarizálunk az áldozatokkal, a családtagokkal. Kérem, hogy egy percben emlékezzünk állva ezekre az emberekre. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, örülök annak, hogy a mai plenáris ülésen 150 diák is meglátogat bennünket, 33 országból érkeznek. Ők az Euronest Skola 2013 résztvevői. Üdvözlöm Önöket! Két napon keresztül a fiatal lányok és